Right, welcome back everybody. Üdvözlöm Önöket! A nyári szünet után előre elnézéseket kell kérjem, hogyha fölállok, eltűnök, jövök, megyek, azért már előre elnézést kérek. Az a dolog oka, hogy fáj a hátam. És a nem a parlament nem szerelkezett fel a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy a hátfájásomat ülve tudjam elviselni. Első naprendi pontunk a naprend elfogadása, ahogy szokott ez lenni. Elfogadottnak tekintem, ha megengedik, köszönöm. Ezzel összefüggében szeretnék rámutatni arra, hogy a hármas és négyes naprendi pont az igazi gazdaság és monetáris unió felé címmel, amely Mário Draghi az LKB elnökével együtt került volna megtartása, valamint Michel Barnier-vel fotott eszmecseret is magában foglalja, zárt ülés ként kerül megszervezésre. Azért tesszük ezt így, hogy olyan témákat is megütatassunk, amelyek még nem publikusak, vagy nem lehetnek azok. Ezért a lobbisták, a sajtóképviselői nem lesznek ott e témák tárgyalásánál. Parlamenti dolgozók illetve parlamenti képviselők ebből a szakbizottságból és más szakbizottságból viszont eljöhetnek. Valamint asszisztensek is maradhatnak a teremben, de senki, aki nem a képviselő munkatársa, vagy nem a parlament alkalmazottja, az nem maradhat a teremben majd. Aztán visszaállunk ö, publikus üzemmódba. Oli Rén el fogjuk megvitatni 16 órakor a, az euró kapcsolatos teendők más aspektusait. 5.30-kor lesznek még további bejelenteni valónk ezzel kapcsolatban. Most pedig a kettes naprendi pont a stabilitási kötvények működés megvalósíthatósága címmel. Szilvi, az előadó, neki adom meg a szót. Thank you, Sharon. I'm sorry for you, but we are happy. Köszönöm, örülünk, hogy újra itt vagyunk. Sajnálom, hogy fáj a háta nem akarok időt vesztegetni, köszönöm a kollégáknak a módosítókat, sokat kaptunk belőlük. Szeretném leginkább meghallgatni a kollégákat, akik módosítót adtak be, illetve az árnyékelőadók ismertethetik a frakciójuk álláspontját, és aztán van néhány függőben levő kérdés, például a stabilitási mechanizmus alap, amelyről szintén érdemes lesz beszélnünk. Ezzel kapcsolatban is szeretném összegyűjteni az általános véleményeket, és utána beszélnék én magam is hosszabban. Ez gyorsan ment. Fejó úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is köszönteni szeretném a kollégákat a nyári szünet utáni első ülésünkön. Megpróbálom rövid, rövidre fogni most már a módosítókat alkotjuk, és szeretném elmondani, hogy árnyékjelentéstevőként az a célom, hogy olyan módosítókat adjak be, amelyeket konszenzus alapján el lehet fogadni a néppártban, és tulajdonképpen remélem, hogy minden frakció támogathatja ezeket. Azok a módosítók, amelyeket beadtam, két kategóriába esnek. Az első kategória a kötvények közössé tételévével foglalkozik, a mutualizinggal. Ez nem egy csodafegyver, ez eh, nem fogja megoldani a problémáinkat, és a válságot sem. Úgy kell rá gondolni, mint egy középtávú megoldásra. Másodszorban azok a megoldások, amelyek valóban jövő orientáltak, figyelembe kell, hogy vegyék a módosítókat, és ezt a megerősített gazdasági unióval és a költségvetési fegyelemmel kell alátámasztani. Hagy mutassak rá, hogy ez egy nagyon fontos elképzelés. Elnök asszony, én úgy gondolom, hogy a megoldáshoz ez vezet, a költségvetési fegyelem az kötelező lenne a tagállamok részéről. Tehát ezek azok a módosítók, amiket beadtam. Megpróbáltam az úti tervnek megfelelően összeállítani őket, ahogy azt a jelentéstevők megvitatták. Ezen kívül egy távú európai biztonságos kötvények címet viselő dokumentumot is összeállítottam. Ezek nem tartalmaznak szolidaritási garanciát ezek a kötvények, de mégis egy olyan megoldást kínálhatnak, amit érdemes megvizsgálni hosszú távon. Nos, itt kell belegondolnunk a gazdaság és pénzügyi unióra, hogy valóban a költségvetéseket ellenőrizhessük EU szinten, és hogy a szerződés változásait figyelembe vegyük. Tehát ezek az alap elképzeléseim, a módosítók mögött ezek húzódnak, és szívesen várom a javaslatokat. Köszönöm. Okay, um, I... Köszönöm. Edwardot nem látom. Nem tudom, a túl van -e itt valaki? Nincs. Epping úr nincs itt. Philip. Thank you, Sharon. Köszönöm, Sharon. Remélem. Javul majd a hátad állapota. Üdvözlök mindenkit Brüsszelben. Franciául beszélek, mert a raportőr is franciául beszélt. Már mondtam, hogy az a munka, amit tettünk, az egy kiegyensúlyozó munka, amely a gyakorlatban elég nehéz. Először is kezdjük azzal, és vitát gerjeztek itt Diegóval, hogy a kötvények közösségiesítése, ez nem csodaszer, ez egy középtávú megoldás lehet. Valójában az adósság közösségiesítése az a sok eszköz közül az egyik, bár nélkülözhetetlen eszköz, és valóban ez egy középtávú terv. Ugye a, a rövid táv az, az körülbelül három hónap, a középtáv az 12 hónap, hogyha ezek a meghatározások, akkor ezzel egyetértünk. Ha a középtávon 12 évet értünk, azzal már nekem problémám lenne. Ugyanis, hogyha meg akarjuk ezt a válságot oldani, és valamilyen módon megoldani ezt az államadosság válságot, akkor azt egyszerre kell csinálni, nem lehet úgy megcsinálni, hogy e- előbb megoldjuk a válságot, és aztán közösségiesítjük az adósságot. Ez együtt kell, hogy menjen, tehát egy politikai unióra is szükség van, egy bank unióra, egy adósság közösségiesítésre. Nem lehet azt mondani, hogy előbb közösségiesítjük az adósságot, és majd meglátjuk a politikai uniót, meg a bankuniót. Sajnos ez így nem fog menni. Nyilván arra sincs időnk, hogy tíz évig gondolkozzunk ezen az ügyön. Tehát elfben igen, mert ezeket meg kell lépnünk, Tudjuk azt is, hogy időbe fog tenni, időbe fog telni, de már is dönteni kell. Nyilván utána majd végrehajtjuk egy bizonyos idő alatt. Az is igaz, hogy az adósságot nem lehet közösségiesíteni, a szuverenitás közösségiesítése nélkül a demokratikus kontroll is fontos ebben a vonatkozásban. Itt ez nem egy akadémiai vita, ez egy műveleti vita kell, hogy legyen, egy gyakorlati vita, másfelől viszont egy demokratikus vita. Más szóval nem lehet azt meglépni, hogy közösségesítjük az adósságot, és nem gyakorlunk megfelelő ellenőrzést. Ehm, vannak olyanok egyébként, akik úgy hívják ezt az egészet, hogy igazándiból a szuverenitást visszaszerezzük bizonyos szempontból, ehm, de minden esetre a két dolog együtt kell, hogy menjen. Minden kormánynak, a tagállamok kormányainak együtt kell lépniük E, és e, megosztani egymással a szuverenitásuknak bizonyos e, aspektusait, mert ez egy kollektív felelősség, nem pedig egyéni felelősség. A másik dolog pedig az, hogyha tudjuk és tudnunk kell, hogy a kormányközi vagy a közösségi megoldások kicsit több időt vesznek igénybe. Itt is felmerül a demokratikus kontroll kérdése. Itt az Európai Bizottság illetékes tagjának a munkájára kell odafigyelni, aki nem munkálkodhat ellenőrzés nélkül, ő nekünk felelős, tehát itt is a politikai felelősségről van szó. Ami a módosítóinkat illeti, ott összekötjük ezt a helyzetet a jelenlegi problémákkal, úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság nem használja ki a makrogazdasági eh, ellenőrzési lehetőségeinek teljességét, és túlságosan rövidtávú szemlélettel viseltetik a probléma iránt. Mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy megőrizze a befektetési lehetőségeket, különös, szempont, különös tekintettel az ökológiai szempontokra is? Azt gondolom, hogy itt nem tesznek eleget, noha ez is egy fontos részét kell, hogy képezze a bizottsági cselekvésnek. És harmadik dolog, megint egyetértek Diegóval, gondolattal, és lehet, hogy kicsit tovább is megyek a gondolattal, mint ő mondta. Mindenki tudja, hogy végső soron majd egy szerződés változtatásra lesz szükség, hogyha a közösségesítjük az, az adósságot, már pedig az lassú lesz. Számunkra az egyetlen komoly eszköz, amelyel időt vásárolhatunk magunknak, az ez. Nem egy valami fajta nagy fegyverre van szükség. Az EFSF az az eszköz, amely rendelkezik azzal az anyagi erővel, amelyel szembeszállhatunk a válsággal. Tehát az EFSF tegye a dolgát, a bank foglalkozzon a monetáris politikával, így fogjuk tudni megoldani ezt a helyzetet. Tudom, hogy ez a vita újra napirenden van. Fontos azt is látni, hogy ez a javaslat már megjárta a jobb oldalt, a bal oldalt, most éppen Montitól hallottuk legutoljára. A bankengedély számunkra az, amelyel Eh, rendelkezünk, és amelynek révén megvalósíthatjuk egyszerre a bankuniót, az adósságuniót és a politikai uniót. Hogyha azt nem akarjuk azt, hogy az összeomlás maga alá temessen bennünket, akkor eh, ezt meg kell lépnünk minél hamarabb. Um, is there anybody from the GUE? A GUE részéről szeretne valaki hozzászólni. Igen, Jürgen? Nem. Marisa Mátész a felelős, de még nem érkezett meg. Majd, ha megérkezik, akkor tudunk dönteni, úgyhogy nincs semmiféle dokumentumom, nem tudok semmit mondani. Uh, thank you. Elnök. Köszönöm. Wolf Klinsmann, Klins és Liam, Marcus, Astrid, te is? Igen. Elnézést, csak lejegyzem a neveket, mondja az elnök. Ivo, bárki más? Nem. Jó, Wolf, tiéd a szó. Nos, én úgy gondolom, hogy minden egyetértünk abban, hogy az elmúlt két évben nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és nem tudunk gyakorlati tapasztalatok alapján csak úgy elővarázsolni megoldásokat. Nagyon sok javaslat született a múltban arra, hogy hogyan járjunk el. Volt olyan javaslat, hogy legyen piros és kék euró, volt adósságkötvény, most pedig a bazuka megoldás, a nagy fegyver megoldás. Nos, nekem van egy kis problémám, és Szilvi Gulár dokumentumát nézve is ezt gondolom, hogy egy részről én támogatom azt, hogy az adósságok visszafizetése legyen a cél, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ugyanakkor további kötelezettségeket is lefektetünk. Most én úgy gondolom, hogy ha az előző megoldást választjuk, ami 25 évig fog tartani körülbelül, akkor fölösleges kék-piros eurókat bevezetni, mert a mi megoldásunk a GDP 60%-át mentesíteni, de hogyha még emellett bevezetjük a kék és piros kötvényeket is, akkor akkor minden tagállamnak minden adósságát 100%-ban közösségiesítenénk. Én ezt nem jogi szempontból tartom helytelennek, hanem egyszerűen elhibázott lépésnek tartom stratégiai szempontokból. A versenyképesség, foglalkoztatási ráta, és a többi, és a többi, ezekre nem hat pozitívan. Így aztán én azt gondolom, és Philip Lamberrel is egyetértek ebben, a demokratikus deficittel kapcsolatban, hogy itt nem léphetünk egyik napról a másikra, nem fogunk gyorsan megoldást találni. Tehát egyik lépés először, és utána a másik. Most akkor először az adósságoknak a törlesztése, ez legyen fontos. A szociális és fejlesztési alappal, együtt, ez elég kell, hogy legyen. Ha ez nem elég, akkor semmit nem tudunk elérni. Így aztán nem kellene már mindent egyszerre felmarkolnunk, hanem csak lépésről lépésre jelenleg találjunk egy megoldást. Köszönöm. Thank you, Liam. Elnök, Liam. Köszönöm, Sharon. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Szilvinek azt, hogy az eurókötvények csatáját vívja, amely azt gondolom, hogy egy nagyon fontos olyan eszköz, amit sokan szeretnénk itt. Amellett is, amiatt is gratulálnom kell, mert egy nagyon teljes jelentést írt. Néhány módosítót benyújtottunk Szikluna és Beresz kollégákkal, két, eh, három dologgal kapcsolatban alapvetően. Az első az eh, a kiterjedése eh, ennek a témának. Görögország, Portugália, Írország, vagy más olyan országok, amelyek spekulatív támadás alá kerültek, joggal vagy ok nélkül. Nos, ők is részesülhessenek ezekből az alapokból. Spanyolország például korábban jó tanuló volt, most támadás alá került, és hát csak akkor kerülhetne be a képben, hogyha európai segítséget kér ő is. A 25 éves időszak Nos, ha kiszámoljuk, akkor azt láthatjuk, hogy ez viszonylag rövid idő. Olaszország esetében ez 3%-os elsődleges költségvetési töbletet igényelne, ami nehezen képzelhető el. Eh, Monti úr eh, reformjai ellenére sem fogja tudni ezt eh, elérni. A számok legyenek reálisak, ezt újra kell számolni. Ami a kondicionalitást illeti, azt szeretnénk, hogyha a makrogazdasági célkitűzéseket tennék előtérbe, nem pedig a költségvetési számmisztika kerülne előtérbe a közgazdászok úgy gondolják, hogy megfele, komoly összefüggések vannak a költségvetési egyensúly, illetve a munkanélküliség között. Markus. Ja, vielen Dank. Ähm, ich will nur ein paar wenige Köszönöm szépen. Először is nézzünk szembe a valósággal. Az első lecke, amit ebből tanulhatunk, az az, hogy a szerződés változtatása kapcsolatos lépéseket nem tudjuk kikerülni. 27-28 tagállam összeül, megváltoztatják a szerződést, minden rendbe jön ezekkel a gyönyörű változtatásokkal. Aki ebben hisz, az hazudik saját magának. Én tudnék erre konkrét példákat hozni az egyes tagországokból, de amikor egy alapító tagállamban, ahol nem régen választások voltak, nagyon sokat lehetett hallani ezzel kapcsolatban. Tehát a szerződések megváltoztatásával nem érünk el semmit. Tehát be kell tartanunk a szerződéseket. A szerződések azért vannak másodszorban. Azt hiszem, hogy nem szabad az okot és az okozatot összekeverni. Az oka a válságnak az, hogy túlságosan túlterhelték magukat vál, adóságokkal a tagállamok, azért, mert túl alacsonyak voltak a kamatok, és túlterhelték magukat. És hogyha ezeket az adósságokat közösségiesít, megszüntetjük, de ugyanúgy alacsony kamatokkal semmit sem old meg. Nagyon sok tagállamban látunk erre példát. Ezért aztán ez nem megoldás, nem orvosság, hogy most itt egy bankengedély, vagy adóssági kötvényről van szó, mindegy, ez egyfajta helyettesítő drog ahhoz hasonlítható, mint amikor a drogelvonon helyettesítő drogot adnak a pácienseknek. Így hogy én azt gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor ezekről az eszközökről beszélünk, hiszen ezek közvetlenül vagy közvetve ahhoz vezetnek, hogy a végeredményben közösségiesítjük az adósságokat. Ez azt jelenti, hogy azonnal elköltjük a pénzeket, és aztán ennek az adósságát, ami visszamarad, majd az EU fizeti meg. Én ezt nagyon veszélyesnek tartom, ezt én vakmerőnek tartom, és szerintem ez ahhoz vezet, hogy amit az alapító atyák óvatosan elkezdtek felépíteni az EU-ban, ezt nagyon gyorsan leromboljuk. Úgyhogy nagyon nagy a felelősségünk, amikor arról van szó, hogy az Európai Uniót, ami egy kitűnő elképzelés, hogyan tartjuk fenn, ne egy elhibázott pénzügyi politikával, és ne kockáztassuk könnyelműen ezt az egész építményt. Úgyhogy szerintem legyünk óvatosak, egy kicsit vegyünk vissza, és én is beadtam módosítókat ezzel kapcsolatban, ezek egyértelműen rámutatnak, hogy ezt tartom helyesnek, és én fenntartom ezt az álláspontomat. Köszönöm. Thank you. Astrid. Astrid, tessék. Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony. a nyári szünetem egy részét arra szántam, hogy átolvassam ezt a 350 módosítót, amit eh, Szilvi Gulár is eh, megkapott eh, a jelentés tervezetéhez, és magam is látom, hogy milyen nehéz helyzetben van a raportőr, amikor észszerű kompromisszumot akar találni a nagy eltérések közepette, amelyek ebben a bizottságban megfigyelhetők. Számomra azt tűnik létfontosságúnak, hogy több legyen a szolidaritás egyfelől, ugyanakkor több legyen a fegyelem is. Az egyik nem működik a másik nélkül, és hogyha azt akarjuk, hogy komolyan vesz, vegyenek bennünket, akkor az olyan szolidaritási eszközök, mint az euró kötvények együtt kell, hogy járjanak a fegyelmezési eszközökkel. A szöveg, amelyet a témában korábban megszavaztunk, azt kockáztatja, hogy a rendszer annyira bonyolult lesz, hogy már-már olvos, olvashatatlan. Azt gondolom, hogy csak a nemzeti költségvetések ex ante vizsgálata a jó megoldás. Ez egyébként egy már-már forradalmi változás lesz az Európai Unió kultúrájában, de azt gondolom, hogy erre szükség van. a tanácsra hagyni a dolgot, olyan folyamatokat indíthat el, amelyeket nem szeretnénk. Ami a bizottságot illeti, csak bennük bízni az túlságosan optimista. Egy dolog biztos a saját kezdeményezésű jelentésben a parlamentnek mindent el kell követni annak érdekében, hogy a hangját meghallják. Én egyébként olvastam egy újságban, hogy a spanyol miniszterelnök igen érdekes három lépéses megoldást javasolt, az számomra észszerűnek tűnt. Én egyetlen módosítót nyújtottam be, amelynek a lényege az, hogy a döntő lépés az, az ex ante kontroll megerősítésével lehetségesek. Tehát, hogyha közösségesíteni akarjuk eh, az adósságot, akkor előtte egy ex ante ellenőrzésre és vétójogra van szükség. Most eh, ebből a szempontból lényegtelen, hogy a tanács vagy az Európai Bizottság gyakorolja ezt a vétót a költségvetés témájában az adott tagállam felett, hogyha az nem felel meg a követelményeknek, vagy nem teljesíti a vállalásait. nem lesz ugyanis értelme a munkánknak akkor, hogyha a szolidaritást nem kíséri a fegyelem. Sosek. Ivo. Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt elnök asszony, önnek is. který je podle mých informací teď někde na cestě. Eh, Epping úr lenne az árnyék előadó. Ezt a tájékoztatást csak most kaptam meg képviselőtársamtól, aki több módosítót is beterjesztett. De aki most a republikánus párt gyűlésen vesz részt. Néhány megjegyzést szeretnék magam is hozzáfűzni a e vitához, mert szerintünk alapvető fontosságú nem csak formáját tekintve, hanem a tartalmi elemeket illetően is. Elmondható róla ez. Több képviselőtársam beszélt annak szükségességéről, hogy egy gyors válaszadásra van szükség, gyors reakcióra. Úgy gondolom, fel kell tegyük magunknak a, az alapvető kérdést. Vajon a gyorsaság a legjobb választása? Vagy vajon az a legfontosabb -e valóban, hogy gyorsan válaszoljunk? Mert az eurókötvényekről beszélve a kérdés, hogy mit kell ezek megoldjanak. Rövid távú problémákat, bajokat, vagy hosszú távú egyensúlyhiányokat, amelyek évtizedek óta halmozódtak fel Európában. Ha, tud, szerintem tudni, ha az eurókötvények célja az, hogy rövid távú bajokra adjanak választ, akkor bizonyos körülmények között akár működhetnek is. De ha az eurókötvényeket hosszú távú probléma halmazokra, összefüggésekre kívánjuk alkalmazni, ahogy ezt többen mondják is, akkor szerintünk semmi sem változik majd. Nem ö, működik az, hogy gyorsan reagálunk, miközben egyes tagállamok nem hajtják végre a megfelelő szerkezetváltást annak semmi értelme nincs. Ha a tagállamok nem reformálják meg ö, gazdaságukat, akkor az eurókötvények csak a, a gazdasági, morális ö, kockázatokat növelik. Epping úr egyik ö, módosítója arról szól, azt mondja ki, hogy az eurókötvények nem erősítik Európa versenyképességét félrevezetnénk magunkat, ha azt gondolnánk, hogy Európa versenyképességét, amelyet oly fontos volna javítani, az eurókötvényekkel megoldhatjuk. Aztán harmadsorban az eurókötvényeket arra is szánják, hogy egy gazdasági és társadalmi szempontból heterogén terület problémáit orvosolja egységesen. Mert az eurózóna nem tekintető homogénnek társadalmi biztonsági szempontból, és ebbe tekintetben a, e kötvények inkább bajt okoznak, mint, mint sem orvosolnának valamit. A politikai dimenzióját illetően a kérdésnek pedig milyen aggodalomba ejt az a gondolat, hogy az eurókötvények a, a szerződések módosításához vezet, vezetnének. Egyes tagállamokban nem igen lehetne, vagy nagyon nehéz volna végrehajtani a szerződések módosítását. Emlékezzünk az úgymond európai alkotmány a francia és holland népszavazáson elszenvedett sorsára. Ha tehát nem tudunk megfelelően nyugodt tempóban változásokat megtervezni, akkor az egész európai integrációs projektet áshatjuk alá. Tehát a kár, amit így okozunk, rendkívül súlyos lehet az európai jövő szempontjából. Köszönöm. Utolsó hozzá szólom a listámon, Sven Gigold, mielőtt az előadónak adnánk vissza a szót. Mindenkit kérek, hogy, hogy óra 25-re fejezzük talán be a vitát, hogy Mário Drági érkezésére fel tudjunk készülni. Köszönöm. Először is köszönöm az, az előadó munkáját, jó tervezet született. Röviden kommentálnám azért. Először is a tényleges súlyos problémát jelent az államok számára a hitelállomány és a kamatteher is. Ezért mondhatjuk, hogy bár sokan igyekeznek kis, kicsinyíteni ennek súlyosságát, elmondható, hogy a közösségesítés már ma is történik, hiszen az EKB mérlege 2,6-tal nőtt tehát aki azt mondja, hogy, aki azt mondja, hogy a közösségesítés nincs benne a szerződésekbe, és ennek ellenére javasolja az előadó, azok nem értik a, a kérdés lényegét, hiszen az LKB már most is folytatja a, a hitelek, illetve a kockázatok közösségisítését méghozzá demokratikus ellenőrzés nélkül is. Ez a baj. Egyre több pénz áramlik egy olyan gazdasági rendszerbe Európában, amely nem esik demokratikus kontroll alá. Mi támogatjuk a központi bank függetlenségét, ám ez monetáris politikát és nem fiskális politikát kell folytasson. A kettő közötti határ elkenése egyre nagyobb problémát jelent szerintünk, és kockázatot ezért van igaz a jelentéstevőnek. Fel kell tegyük a kérdést, mik azok a tényleges hatékony eszközök, amelyekkel választhatunk a problémára. Egyetértek már Ferberrel, itt vannak a szerződések, ezeket tiszteletben kell tartanunk. Nem remélhetjük, hogy egyikről a másikra megváltoztathatók a szerződések. Tehát, ha megfelelő alap ha megfelelően megtervezett, akkor a szerződések keretei között végrehajtható azért, és ez a német gazdasági tanácsadók tanácsának az ajánlása is, hogy egyfajta biztosítékot kell adjon minden tagállam, aki belép a rendszerbe. És egyetértek Wolf Klinzel is abban, hogy ez beinduljon, az a legfontosabb feladat jelen pillanatban, mert ennek van a legnagyobb esélye arra, hogy politikai támogatást nyer. Ha nemet mondunk ezekre az intézkedésekre, akkor azt mondjuk, hogy igen mondunk arra, hogy az LKB a munkáját demokratikus ellenőrzés nélkül végzi. Holott az európai politikának kell elvégezni ezeket a feladatokat, és nem hagyhatja az LKB-ra ezek ellátását. Meg vagyok hökkenve azon, hogy nagyon gyakran azok az emberek, akik a Redemption Fund ellen, meg az kötvények ellen vannak, az elsők, akik bírálják az LKB-t saját hazájukban foglalkoznunk kell ezzel a problémával, és a politikai, az EKB politikai támogatásának megcsapanását nem szabad megengednünk. És végül Wolf Klinznek válaszolnék az eurókötvények hosszú távú sorsáról. Szerintem helyén való az, hogyha ezt napirenden tartjuk hosszú távon is. Azért, mert Európa sokkal jobban járna, hogyha egy, egy mélyen integrált kötvénypiac jönne létre. Nagyon sok vita övezte ezt, a válság előtt már szavazott erről a parlament, és egyetértek veled abban, hogy rövid távon az eurókötvények nem adnak választ, nem, nem ezek a megoldást. És az is igaz, hogy nagyon szigorú szabályrendszer kell, hogy létrejöjjön, hogy elkerüljük azokat a morális kockázatokat, amelyek nem megengedhetőek. De az, hogy nemet mondunk erre az eszközre, az azt jelenti, hogy ott hagyjuk egyedül állni az esőben az LKB-t, és ezt nem szabad megengednünk, becsületes őszinte kell folytatnunk az eurókötvényekről Európában. Köszönöm, Szilvi! Köszönöm, Sharon. Egyszerre próbálok gyorsan beszélni és mindenkinek válaszolni. Ez egy saját kezdeményezési jelentés. Ezt az árnyék előadókkal hoztuk létre. Különböző opciókat mutatunk be. Nyilván mindent egyszerre nem lehet megcsinálni Eh, ez eh, nyilvános és demokratikus vita eh, eredménye, megmutatjuk a különböző opcióknak az előnyeit és a hátrányait. A másik dolog, ami fontos, és erről Philip Lambert is beszélt, de Ferber úrnak is mondom, hogy a jelentésben ott szerepel az ütemterve, kifejezés is, mégpedig azért, mert eh, az én személyes meggyőződésem az az, hogy nem szabad olyan dolgokat tenni, amelyek eh, szembe mennek eh, a szerződéssel. Hogyha elolvassák részletesen a jelentést, akkor azt gondolom, hogy ez a jelentés az egyes országok vitáira reflektál, és figyelembe veszi a jogi érveket is, amelyekről itt szó volt. Svennek ugyanakkor igaza van, nem szabad a vitát elfolytani. Ott a szerződés, azt tiszteletbe kell tartani, de nem tehetjük meg azt sem, hogy nem teszünk semmit. Tehát mindenképpen illetve a lehetőségeket, azok a e, transferek, amelyek e, jelenleg e, zajlanak már, azok is nagy bátorságot igényelnek. Egyfelől tehát a, vannak azok az emberek, akik az szerződést tiszteletben akarják tartani, mások pedig akár erőszakot is tennének rajta, de a valóság az nem ennyire fekete-fehér, Eh, az eurózónának a stabilitását kell eh, biztosítanunk, különböző megoldások eh, létezhetnek, a valóságot kell figyelembe vennünk, a valóság bizonyos megoldási lehetőségeket már túlhaladott. Ami Astrid Luling megjegyzéseit illeti, ez nem egy szolidaritási eszköz, amiről én beszélek hogyan lehet intelligensen elérni a fegyelmet oly módon, hogy sérül, ne sérüljön a szolidaritás. Ugyanis jelenleg a bizonyos tagadást is látunk, eszközöket tagadnak, eszközök lehetőségét tagadják a fegyelem mögé bújva. A francia, korábbi francia kormány is állandóan a fegyelemre hívta fel a figyelmet, de itt nem ez a distinció, hogy van fegyelem vagy nincs fegyelem. Inkább arról van itt szó, hogy a csapdába esett tagállamokat megpróbáljuk kikerülni onnan. Ami az ex-ante költségvetési kontrollokat illeti, ez szép lassan meg fog történni, már a Sixpackben is szerepelt, illetve a nemzeti reformprogramok is azt írják elő, hogy a tagállamoknak a költségvetés beterjesztése előtt az Európai Bizottságnak be kell nyújtaniuk a költségvetési tervezetet, amelyet egyenként megvizsgálnak, és ezt véleményezik. Utolsó dolog, majd ezt is megvizsgáljuk természetesen részleteiben, amikor beszélünk a különböző módosítókról az árnyék előadókkal, megpróbálunk közös álláspontot kialakítani. Egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó. Olyan anyagot akarunk kérni a kezünkből, amely a masszív, a használható megoldásokat azonosítja majd eh, az Il Sole óréban is eh, eh, múlt héten megjelent a Redemption fundokról az interjú, a bankelnöki interjú, és annak a bevezetési lehetőségeiről. Komoly munkát kell végeznünk, mindenki mindenkinek oda kell figyelnie az elhangzó üzenetekre. Nem szabad a szabályokat felvizezni, mindenkinek erőfeszítéseket kell tenni, és valóban ide tartozik a fegyelem kérdése is. A konstruktív szellemben tett módosítókat meg fogjuk fontolni. Az eurozóna egészének a stabilitását akarjuk elérni, és azt reméljük, hogy minden képviselő, aki itt van, az Európai Unió össz érdekeinek megfelelően fog eljárni. Yep. Okay. Rendben, köszönöm szépen. Most pedig a fennmaradó időt arra szánjuk, hogy elmondjam, szeptember 19-én szavazunk majd, a szakbizottságban, és az október plenárisra tervezünk betereszteni, ehhez azonban igen sok munkát kell még elvégeznünk a módosítókon. Köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy ilyen rövidre fogta. Most pedig felkérem azokat, akik nem hivatalosak a zárt ülésre, menjenek ki. Hogy a Mário Drágival és Michel Várnyéval folytatandó zárt körű megbeszélésünket elkezdhessük. Ezt követően majd folytatjuk a napi rendet szavazással és a többi témával. Tehát még egyszer elmondom, csak parlamenti képviselők és parlamenti tisztviselők maradhatnak. A tanács, a bizottság tisztviselői, a nemzeti parlamentek képviselői nem maradhatnak. Lobby szerzetek, sajtóképviselői nem maradhatnak. Ha valaki idegent lát a sorainkban, szóljon, és akkor kivágjuk innen. Tehát viszonylag megbízható embereket kívánok csak a teremben látni. Jól tudjuk, hogy vannak megfelelő fegyelmi eljárások, akkor, hogyha valaki megsérti a bizalmasságot parlamenti képviselőként vagy tisztviselőként, ám a parlamenten kívül dolgozókra ilyen hatáskörünk nincs, ezért nem engedhetjük meg, hogy itt maradjanak. And I also have to remind... És arra is emlékeztetnem kell önöket, hogy felvételt, sem hang, sem képfelvétel nem készíthetnek. Bár parlamenti embereket erre nem is kéne emlékeztetnem, de még egyszer elmondom. Jegyzeteket sem lehet készíteni, és a webstream adást is lekapcsoljuk erre az ülésre.